please find your seats. Kérem önöket, hogy keressék meg a helyüket, ugyanis bármelyik pillanatban kezdődhet a szavazás. You can say that we start Do I really have to? I mean, we can. Yeah, no, can I just give it the okay. floor to her. Okay, now we start the voting. Rendben van. Lássunk neki a szavazásnak. Remélem, hogy mindenkinek sikerült behelyezni a szavazókártyáját a gépbe. Ha igen, akkor meg is adnám a szót Kamerévárt asszonynak, aki a szavazás első részét vállalta magára, mivel egy kult empl közös jelentés tervezetről van szó. Öné a szó, Kamerévárt asszony, kérem. Vezessen minket végig ezen a szavazó listán. Legyen a kalauzunk ma. Van-e valami gond? Nincs? Akkor haladhatunk tovább. Köszönöm szépen, Maréta! Köszönöm a mai együttes ülésünket. Két közös jelentés tervezetről kell szavaznunk. Felosztottuk a feladatot az Európasszal következő, Európaszhoz kapcsolódó jelentést ről szóló szavazást én vállaltam magamra, és Ulfskog kolléganője a másik jelentés. A kult gyakorlatának megfelelően állítottuk össze a szavazólistát, a Europass esetében, a Skills Agenda esetében pedig az EMPL gyakorlatát követjük. Ez az oka annak, hogy különbözik egymástól a két szavazólista. A két szakbizottságban más és más hagyományt követünk a szavazólisták összeállításakor, de szerintem azért működni fog a dolog. Szeretném megköszönni a két jelentés, összesen négy jelentéstevőjének a munkát, az árnyék jelentéstevőknek és, és a két szakbizottság titkárságának. Nagyon jó és konstruktív volt az együttműködés, ami a Europasszal kapcsolatos Európai bizottság Javaslatot illeti összesen 318 módosítót nyújtottak be a kollégák, és 36 kompromisszumos módosító született. Szeretném megkérdezni, hogy rátérhetünk-e a szavazásra, vagy esetleg a jelentéstevők szeretnének még szót kérni. Úgy tűnik, nem kérnek szót, akkor következzék a szavazás. 19-es kompromisszum. Ki támogatja? 18-as javítja magát az elnök, elnézést már megint meghaladtam az időmet. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 163 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elfogadtuk, de jobb lesz ellenőrizni. Nem volt teljesen világos az eredmény, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 45 igen, 27 nem szavazat. Világos az eredmény, sajnos az imént ez nem volt egyértelmű. 164 és 165 azonosak, Két támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, elfogadva. 166-167 azonosak egymással, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók, elfogadva. 13-as mellette, ellene. Tartózkodók, Elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 173 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15, 174, 175 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 177 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 106, 186 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 182 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 183 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 185 mellette. 185-ös. Ki támogatja 185-öst? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadva. 187 mellette. Ellene. Tartózkodók. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizhetjük is akár. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 47-25 arányban elutasítva. 188 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as mellette, ellenőrizzük az előzőt rendben. Mikrofon nélküli hozzászólás. Nem, nem, elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük. 188-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 37-34 arányban elutasítva. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Rendben, ha azt szeretné, akkor ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést kérek, mondja az elnök. Máshogy tűnt innen nézvést, bocsánat. Tehát a 18-ast elfogadtuk. 190 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 192 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 41-33 arányban elutasítva, még hozzá kell szoknom ehhez a megváltozott nagyságrendhez, a kulturális szakbizottságban egy kicsit áttekinthetőbb a dolog. 193 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 197 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 198, 199, 200-as, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Megyünk tovább, 21-es módosító mellette, ellene, még egyszer, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Ellenőrizzük. Én is bizonytalan vagyok ebben. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 39 igen, 35 nem szavazattal. Elfogadva. 205-ös módosító mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 206-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást, lezárom, 37-34 arányban elfogadva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, 23-as módosító, és a 216-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 222-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 223-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 224 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 224-esről. Lezártam. 44-27 arányban elfogadtuk. 24-es, 227-es, 225-ös, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 226, ezt visszavonták, 26-os kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Haladunk tovább, 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 26-os módosító 26-os, 245-ös és 246-os azonosak mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 248-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezártam, 37-36 arányban elutasítva. 249 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 250 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 251 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 252 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 253, 254 és 255, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 256 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 257 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 258 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük a 258-ast. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. 41 zu 2. Lezártam, 41-32 arányban elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 28-as, 265-ös, 266-os, 267-es, 268-as, ezek mind azonosak egymással mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 271-es mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 273-as mellette, Elnézést, mondja az elnök, 275-ös mellette, ellene. Tartózkodók. Nem vagyok biztos az eredményben, ellenőrizzük. A szavazást lezártam. 40-34 arányban elfogadva. 276-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Harmincas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 280-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 286-os, 287-es, 288-as, 289, 285, ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 292 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 299, 300, 301, 302. Vissza kell mennünk egy lépést. 293-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 299, 300, 301, 302 azonosak mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 305-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 306-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 307-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 308-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 309 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32-es módosító, illetőleg 317-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 318-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 319 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 320 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 321 mellette, elnézést, mondja az elnök, vissza kell térnünk a 326-osra, 326-os, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 34-es és 327-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 334-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 354-es, a következő utáni oldalon, 354-es, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 355-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 356-os mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítva 357 mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítva 358 mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítva. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 58-as módosító. Következő oldal 58-as tehát, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 63-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74-es módosító következő oldal, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 84-es módosító mellette ellene elfog, eh, tartózkodó, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 116-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadva. 124-es módosító mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadva. 129-es módosító mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadva. Az elnök asszony elnézést kér. 9, 9-es 130, a 131-es és 132-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 133 mellette, ellene. Az elnök azt mondja, hogy újból elnézést kér. Nem, a 135-re ugrunk egyből. 135-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 136-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 144-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 146-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most pedig a végső szavazás következik elektronikus módon. Megnyitom a végső szavazást. És lezárom a szavazást. 69 igen, egy nem, és négy tartózkodás. Gratulálok szépen az előadónak a munkájáért. És itt van még egy másik szavazat, amelyet szintén végig kell vinnünk. A mandátum megítéléséről a tanácssal végzett tárgyalások érdekében. Ezt is ókol szavazás keretében végezzük. Megnyitom a szavazást. Itt abszolút többségre van szükség ezen szavazás keretében. Lezárom a szavazást. 72-64 igen, 6-os nem. Ezzel vastagon megvan az abszolút többség, itt is gratulálok a tárgyalásokhoz, és sok sikert kívánok. Most pedig tovább is adom a szót Maritának, kolléganőmnek a következő szavaztatáshoz. Okay, then we'll start with... Kezdjük is tehát a munkánkat, folytassuk a második szavazási listával. 112-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 113-as módosító, e, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 114-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 114-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-55-ös arányban. 116-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 116-os módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 46-29 ellenében elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Itt tovább lépünk az E kompromisszumra, a következő oldalon, hármas oldal. Mellette, ellene, tartózkodók, az elkompromisszumról van még mindig szó mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most pedig a QA kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 127-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kompromisszum D mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 129-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 130-as módosító mellette, ellene, tartózkodó elfogadva. 131-es től az IMCO 7-es okafogyottá válik. Ez mind. Tehát az F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfog, el, elfogadva. ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, én úgy látom elutasítva, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 145-ös módosítót, kérem szavazzanak és lezárom a szavazást. Igen, 35-32 arányban elfogadtuk. 146-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 147-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 148-as az elnök asszony vár. 148-as mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük a 148-as módosítót. Megnyitom a szavazást, és lezárom. 36-30 arányban elfogadtuk. 150-es módosító az elnök azt, hogy módosítja, 149-es módosító, Az elnök azt mondja, elnézést kér 150-es. Mellette, ellene, tartózkodik. Nem tudom megmondani az eredményt. Próbáljuk meg még egyszer kézzel. 150-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 151 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 152 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 154-es mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük. 154-es módosító ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43-32 arányban elfogadtuk. V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 157-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 158-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 159. A 158-ast ellenőrizzük inkább. 158-as módosító. Ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a szavazást 158-as. Lezárom a szavazást. 158-as módosítót, tehát 42 szavazat 32 ellenében elfogadtuk. 159-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 6-os mellette, ellene, nem látom pontosan a kezeket, próbáljuk meg újból. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 161-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 162 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a 162-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És 67 igen szavazattal elfogadtuk mindössze öt embert láttam e, ellenkezni. 163 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 164-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 165-ös okafogyottá vált, G kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 171-es a következő, a következő oldalon. 171-es módosító, split uh, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, ezt ellenőrizzük, tehát a második részt ellenőrizzük a 171-es módosítónál. Megnyitom a szavazást. És lezárom. elutasítva 47 ellenszavazattal. 172 mellette ellene tartózkodók elfogadva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 175-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 178-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 178-as módosítóról. És egyetlen szavazat elutasítva. 183-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. K kompromisszum ugyanezen az oldalon mellette ellene tartózkodók elfogadva. 188-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 189 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 191-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 192 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 193-as, két rész van szó, első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második részről, a második rész okafogyottá válik, 194-es a következő mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 195-ös, ez szóbeli módosítás, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 197-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 198 as szintén szóbeli módosító, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 199-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 200-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Imkó 8-as. Nem. J kompromisszum, mondja az elnökasszony. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 209-es mellette, ellene, ellenőrizzük ezt. 209-es módosító, módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, 62 igen szavazattal elfogadva. 210-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 219-es módosító megosztva, első része mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második része, igen, ezt szavazás mellette, a második rész, ellene, tartózkodók én úgy látom, hogy el van utasítva. 220-as mellette, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 221-es, erről nem kell szavaznunk, de igen, szavazunk róla. 221-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 222 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 223, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, ellenőrizzük ezt. 223-as második része, megnyitom a szavazást. A 223-as második része, lezárom a szavazást. Elutasítva 40 szavazattal. 224-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 225-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 229-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 229, az elnök asszony elnézést kér, igen, mellette, ellene, tartózkodik, 230-ast ellenőrizzük személyes szavazással. Megnyitom a szavazást a 230-asról, lezártam. Egy eh, szavazattal elutasítva. A 230-as második utolsó része. es utolsó részéről van szó, elnézést kér az elnök asszony mellette, ellene, Tartózkodok. nem látom pontosan, szavazzunk róla. 232-es utolsó része, megnyitom a szavazást. és lezárom a szavazást. Elutasítva három szavazattal. 2026 os következik. Jó, szavazni kell róla, ki van mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. 227 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 231 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 233 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 234-es. Has to be voted. Erről is szavazni kell, ki van mellette, 234 ellene, 234 ellen, elutasítottuk. Ellenőrizzük jó, 234-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10 szavazaton múlt. 235 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 228 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő okafogyottá vált. A 236-os következik a 22. oldalon 236-os, 246-os mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. 246-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtunk 41 szavazattal. 247 mellette ellene tartózkodók Szerintem ezt elfogadtuk. Jó, ellenőrizni fogjuk a 247-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50 szavazatot kapott. 250 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 249 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 251 okafogyottá vált, 252 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 255 mellette ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk a 255-öst. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy szavazaton múlt. 253-as. 253-as. Ki van mellette? Szavazni kell róla, igen. Tehát mellette ki van? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 254-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 256-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 257-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 258, 259, ezek okafogyottá váltak. Nem, mégsem, helyesbít az elnök. Akkor a 258-ról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 259 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 260 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 261 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 262 mellett, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 263, ez okafagyottá vált, 264 mellette, ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk. Nem, ezt ellenőrizni fogjuk. Open. Megnyitom a szavazást. And the vote is... <coughs> Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 46-an szavaztak mellette. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 269 részenkéti szavazás, két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész, mellette, ellene ellenőrizni fogjuk a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 52-18 arányban. 273 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 274 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 277 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 278 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 279 nem, 280. 280 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 281, 282 okafogyottá váltak. 283-asról fogunk szavazni, mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 284 mellette ellene tartózkodók. Úgy látom, hogy elfogadtuk senki sem tiltakozik, 285 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. A 285-ösről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. And it's... Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 64 ellen szavazat volt. 286 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 288 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 289-esről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez az eredmény. 290 mellette ellene tartózkodók elutasítva. N kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Imkó 11-es, második rész, 27-es oldalon járunk mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrz, még egyszer, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Háromszázas következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizni fogjuk, a háromszázasról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45-en szavaztak mellette. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogad. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 315-ös módosító következik. 315-ös. Nálam ez a 30. oldal. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 316. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 317. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 318. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 319 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 332-es módosító 332, tehát én, nálam ez a 32-es oldal mellette, ellene tartózkodok. szerintem elfogadtuk. Jó, ellenőrizünk a 332-t, megnyitom a szavazást. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. 5 szavazatom múlt, hogy elfogadtuk. 335 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 335-öt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 338-as következik mellette. Ellene Tartózkodók elfogadtuk. 343-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 346 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. hét mellette ellene ellenőrizni fogjuk a 347-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-32 arányban. 342 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 350 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. T kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 358-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 359 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. We vote uh, amendment 363-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 364 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 366 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 367 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 368 mellette ellene tartózkodók. It's carried, yes. Elfogadtuk. 37-es oldal következik. 375-ös módosító mellette ellene tartózkodók nem vagyok benne biztos, hogy mi az eredmény ellenőrizni fogjuk. 375-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-23 arányban. 376 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 377 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 379 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 389-es nálam, ez a 39. oldal. 389 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 390 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 391 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 392 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 393 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 394 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 395 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 396-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 407-es módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ú. kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 414 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 415 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 416-os következik. Nem, ez okafagyottá vált. 417-es jön. Következik a 421 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 418 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nem, ellenőrizni fogjuk a 418-at. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-38 arányban. 419-es következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 420 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 422 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 423, 425 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 426 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nem, ellenőrizni fogjuk a 426-ot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-43 arányban. Imkó 13-as. Mellette ki van. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. X kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Y kompromisszum következik. Ez a 44-es oldal mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Utána következik a 445-ös, ez a 46-os oldal, 445-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 446 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 447 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 449-es, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 449-est. Lezártam a szavazást, 63 szavazattal elutasítva. 450 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 451 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 452 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Ellenőrizzük a 452-est, a szavazást megnyitom, lezártam, elfogadtuk 39-31 arányban. 453 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítottuk, 454-es módosító okafogyottá vált, 455-ös módosító szintén okafogyottá vált. Szavazunk, nem, mégis szavazunk 455-ös mellette. 455. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodók? Szerintem elutasítottuk. 456-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 457-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 456-ost, megnyitom a szavazást, A 457-esről szavazunk, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Vote is now closed. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk négy szavazatnyi különbséggel. 459 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 460 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 464 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Illetve próbálkozunk még egyszer, 464-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Z kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 472-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 475 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 477 mellette, Ellenőrizzük a 476-ost. A szavazást lezárom. Elutasítva. 477 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 474 ez oka fogyottá vált. Négyszázhetvennyolc mellette. Mégis szavaznunk kell a 478-asról mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 4, 79, ez okafogyottá vált. 480-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 481-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 481-est. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom elutasítva. 482 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 483-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 484 mellette ellene ellenőrizzük a 484-est. A szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 72-3 arányban. es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 488 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 489 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 490 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 491 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 492 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 493 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a 493-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 40-34 arányban. 494 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 495 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 400 497 497 mellette ellene, tartózkodók, szerintem elfogadtuk, 498 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 499 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 500-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük az 500-ast, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négy szavazattal elutasítva, 501 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 502 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 503-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 504 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 505 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 506 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 507 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 508 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, az 511-es lesz a következő, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 512 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 513 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Imkó 1 mellette, ellene. Blogban szavazunk az Imkó 1, 2, 3 és 5-ről. Nem lehet, akkor mégis egyenként, Imkó egy mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük az Imkó egyest, lezárom a szavazást, elfogadva, 47 szavazattal Imkó 2 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Imkó 3 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Imkó 5 mellette ellene tartózkodók elfogadva. A hivatkozások következnek, egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 20, a 20-as módosító okafogyottá vált, 4-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os módosító, 6-os és 7-es együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es módosító, ez egy törlés mellette, ellene. Elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenegyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenkettes mellette, tartó, ö, ellene tartózkodók elfogadva, tizenhármas mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizennégyes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 16-os és 17-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 5-ös és 18-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 21-es mellette, ellenem tartózkodók elfogadva, 22-es mellette, ellenem tartózkodók elfogadva, 23-as mellette, ellenem tartózkodók elfogadva, 24-es mellette, ellenem tartózkodók elfogadva. Preambulum bekezdések. Huszonötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26-os mellette, ellene, még egyszer mellette, ki van mellette, ellene, rendben, most már világos, köszönöm, és elutasítottuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 28-as me- mellette ellenőrizzük a 27-est, rendben, ha ezt kérik, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Szoros volt az eredmény, 28-as. Jászlovietszke asszony módosítója mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Nem, elnézést, javítja magát az elnök, elfogadva. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Simon módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodók. Még egyszer a 33-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 35-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 41 mellette bocsánat, 40 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük a 40-es második részét. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezártam, és elutasítva. 41-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 42-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 43-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 43-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 44-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 46-os módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 47-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 49-es mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 49-est, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 72-3 arányban elfogadva. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 54-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 53-as és 54-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük az 57-est, megnyitom a szavazást, a szavazást lezártam. Ötvennyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 59-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Ellenőrizzük az 59-est? Rendben, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. A kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. És aztán megyünk tovább. 68-as módosító mellette. Ellene elutasítva, 69-es mellette. Ellenőrizzük a 68-as rendben. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk 44 szavazattal, elnézést kér az elnök. 69-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 72 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 73-as mellette ellene 73-as, mivel szinte nem láttam kezeket, ezért újból szavazunk. 73-as tehát. Mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 73-as módosítót. Sógor Csaba módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést, úgy tűnik technikai hiba volt a géppel. Újból szavazunk a 73-as módosítóról. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, hét különbséggel. B kompromisszum, mellette. B kompromisszum, mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Ugrunk a 81-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcvanhatos mellette, ellene, tartózkodók, én úgy látom elfogadtuk. 87 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 89 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 91-es módosítót. Szavazást megnyitom. Lezárom. A 91-es 51 szavazattal elfogadva. 92 mellette, elleme, tartózkodók, elutasítva. 95-ös mellette, elleme, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük a 95-ös módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva 7 különbséggel. 98 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 99 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Százas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A 101-est ellenőrizzük. 101-es módosító szavazás. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 102-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadva 103 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva 106-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 108-as módosítót. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elutasítva. 109-es okafogyottá válik, tehát a 96-os jön, és a 110-es, amiről együtt szavazunk, mert megegyeznek, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104-es, illetve a 111-es együtt szavazunk, szintén megegyeznek. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nem marad hátra más, mint a végső szavazás a jelentés tervezet egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 59 igen szavazattal és 4 nem szavazattal. Köszönetet mondunk Mártina Drábájova és Monsének a kollégáknak a munkájukért, melyet ezen az igen fontos dosszén végeztek.